everyone. If you want to take your seats, then maybe we can proceed, since we are already 10 minutes late from the... Mivel már 10 perces késésben vagyunk, kezdjük el az ülést. A hivatalos kezdést elnapolom, és egyből az első napirendi pontot hívom föl. Az EK végrehajtó igazgatóját szólítom. Ugye ma minden napirendi pontban az EK-val foglalkozunk gyakorlatilag egész délőtt is. Közvetlenül vagy közvetlenül róluk volt szó. Tisztelt főigazgató úr! Ugye önről elmondom, hogy önt a bizottság ajánlása alapján egy testület nevezi ki, és a szakmai és vezetői tapasztalat alapján történik mindig a főigazgató kinevezése. Nos, a Management Board mielőtt kinevezné a vezetőt, meghallgatja a jelölteket, és a parlament véleményét is kikéri, és a parlament is meghallgatja a jelöltet. Ezért ülünk ma itt. Björn Hansen úr az új jelölt, akit a Management Board arra érdemesnek talált, hogy az utolsó körében a meghallgatásoknak is részt vegyem. Hansen úr korábban is már a fenntartható vegyi anyagokkal foglalkozott a DG Environment B igazgatóságánál, és amennyiben kinevezik, öt évre szól majd a megbizatása. Megadom Hansen úrnak a szót, tehát, hogy 10 percben bemutatkozzon, előadja elképzeléseit. Utána a koordinátorok fognak kérdezni, összesen 5 percben, és a kérdéseknek egy második köre is lesz, ahol három-három percben a képviselők egyenként is kérdezhetik önt, és ezekre nyilván önnek majd lesz válaszadási lehetősége. Hansen úr, várjuk akkor előadását. gondolom, hogy a velünk való a környezetvédelmi szakbizottsággal való együttműködésről is fog szólni, legalábbis remélem. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Nagyon nagy megtiszteltetés, hogy itt ülhetek önök előtt, és majd válaszolhatok, ha bírok, kérdéseikre, és amennyiben hát sikeres lesz a kinevezésem, akkor pedig a, a hosszabb távú együttműködés ennek is örülök előre. Mi motivált arra, hogy jelentkezzem erre a posztra? Úgy érzem, hogy szakmailag hát alkalmas vagyok, és hát majd ítéljék meg, de hogy egyéb, önök, hogy egyéb szempontból is az vagyok-e. Dán vagyok, de csak 11 évet éltem Dániában, 13 évet Olaszországban, 13 évet Belgiumban, 11 évet az USA-ban, két évet Németországban, egy évet Finnországban töltöttem, és akkor ezeket, ha összeadják, akkor összeáll, hogy hány éves vagyok. Elvileg én ugye kutató vagyok, kutatói master diplomám van, amit az USA-ban szereztem, matematikából főiskolai diplomám van, és gazdasági képzettséget is szerettem szum, mm, summa cum laude minősítéssel, és Hollandiában pedig PhD fokozatot szereztem a matematika valószínűség számítási ágában. Kutató voltam, de már 20 éve 26 éve a bizottságnál dolgozom, és mindig vegyi anyagokkal foglalkoztam. A munkám egy fele, egyik fele volt a tudományos, a másik fele a jogalkotási, végrehajtási tevékenység. Ezért érzem úgy, hogy a tudomány és a politika összefüggés rendszerét hát eléggé megismertem, és a vegyi anyagok annyira változnak, annyira újfélék, hogy soha nem volt egy unalmas pillanatom sem a szakmai karrierem során. Továbbra is nagyon izgalmasnak tartom ezt a munkát, és még azzal együtt is, hogy 20 éve dolgozom nagyjából ugyanazokon a témákon a bizottságnál, lelkes maradtam Láttam tehát mindkét oldalt, a politikai, a tudományos megfontolásokat. Dolgoztam ugye az EK-nál, e a, a Közös Kutatóközpontban is, és e, tudom nagyjából, hogy hogy kell úgy becsomagolni a tudományt, hogy a politika meg tudja emészteni, és hogy kell úgy politizálni, hogy a tudományt helyzetbe hozzuk. sokat dolgoztam az EU-nál, de korábban az OECD-nél is dolgoztam, illetve a Közös Kutatóközpont révén is egy, részt vettem OECD projektekben, a Stockholmi konvenció megalkotása, follow során, és brüsszeli munkám során pedig a Rotterdam, Stockholm és Bázeli konvenciók munkacsoportjainak, a delegációjának a vezetője volt a minden tárgyalás során. Úgy érzem, hogy e hosszú évek alatt megtanultam a szakmán nagyon sokféle aspektusát, és ugye alul kezdtem, desk officerként kezdtem, és minden szintjét megismertem mind a szakmai igazgatásnak, mind az igazgatás emberi szempontjainak. Ezzel az előélettel remélem, hogy önök is úgy látják, hogy megfelelhetek a következő öt év során a kihívásnak. Az európai projekt az folyamatosan tele van izgalmas nagy kihívásokkal, és már most látszik, hogy a következő öt évben is lesz jó néhány ilyen és hosszú távú tervezésre van szükség, a Brexitet kezelni kell, és azt is e, tudnunk kell, hogy az ECA mára egy érett intézmény lett, tíz éves szakmai tapasztalattal, és a benne rejlő potenciált még jobban ki kell aknázni, úgy érzem. Ez tehát magamról, hátteremről, múltamról és ami elmondható, az ECA munkatársak szemben pedig hát azt szeretném mondani, hogy én az EK-t szeretném felfuttatni, kompetenciáit kibővíteni, szakmaibá tenni, hatékonyabbá tenni. Ennyit tehát akkor bevezetésképpen. Ugye látom, hogy a idő rövid, nem akarok nem akarok az idegeikre menni. Köszönöm, Hansen úr. Akkor hallgassuk meg az első kérdéseket. Egy perc kérdés, két perc válasz lesz a ritmusa a dolgoknak. Esetleg follow-up questionre is lehetőség van, amennyiben igényli a kérdező. Norbert Lenz kap szót a néppártból. Elsőként egy perces kérdésre. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm Hansen úr, hogy eljött hozzánk ma. És mivel kevés az időnk, egyből a kérdéssel kezdem. Kérdésem a biocid rendelet végrehajtásával kapcsolatos, amelyben ugye az ECHA kompetens. El tudná nekünk magyarázni az engedélyezési eljárás folyamatát, hogy egy hatóanyag megjelenésétől kezdődően mely szintek, ideértve gondolom a nemzeti szintet is, érintettek, ez milyen költséggel jár, milyen idővonzata van, és hogy működik a biocid anyagok engedélyeztetése az elejétől a végéig, és hogyan hat a jelenlegi eljárás, a szabályrendszer a KKV-kra. Hansen úr. Köszönöm a kérdést. Röviden elmondanám, hogy mik a bioszid rendeleznek a különböző lépései, de egyébként a többi vegyi anyagra vonatkozóan is hasonló eljárás követünk. Két is az eljárás. Először az aktív hatóanyagot kell engedélyezni, engedélyeztetni. A gyártók benyújtják a kérelmet, alátámasztják ezt dokumentációval, tagállam ezt egy tagállami szakértő értékeli, Utána kezdődik a biocid termék vizsgálata, és akkor vagy elfogadott, bejegyzett vegyi anyag lesz belőle, vagy nem. A benyújtónak demonstrálnia kell, hogy az aktív hatóanyagot biztonságosan lehet használni arra a célra, amire ő szánja azt, és ha ezt bizonyítani tudja, akkor azt elfogadják. A második lépés a termékengedélyezés, ahol az aktív hatóanyagot, amelyet már engedélyeztünk, beépítik egy termékbe, és magát a terméket is meg kell vizsgálni. Itt az egyes tagállamoknak is hozzá van szava a dologban, ha ezek nem értenek egyesre egyet, egymással egyet, egyik engedélyezné, másik nem, akkor ezeket a konfliktusokat feladatunk megoldani. Ez az eljárás. Nyilván a kérdés arra is vonatkozott, hogy ez egy költséges eljárás, ahol a KKV-k úgy érzik, hogy kirekesztve vannak, mert nem képesek megfizetni ennek az árát. Igen, egyfelől igaz ez a felvetés, egyensúlyozást igényel a dolog, hogy ugye a biztonságosság szempontját is érvényesíteni kell, ez viszont drága mulatság, másfelől pedig szeretnénk helyzetbe hozni a KKV-kat is, és a fölösleges bürokráciától mentesíteni őket. A biocid rendeletben magában is van olyan kitétel, hogy az adatok megosztása révén a költségek csökkenthetők, és az ekának annyi beleszólási joga van, hogy némi iránymutatást adhat a KKV-knak, hogy hogyan kell megfelelni a jogszabálynak. Kíván-e pótkérdést föltenni? A kérdező nem. Akkor Gáli asszonynak adok szót egy perces kérdésre. Köszönöm szépen. Ma reggel volt egy meghallgatásunk, és tudom, hogy az átláthatóság olyan kérdés, amely az ön szívéhez közel áll. Hogyha ez valóban így van, akkor én is erre a témára utalnék most. Nagyon sokat vitázunk arról, hogy a glifozátokat hogyan fogjuk osztályozni, ennek nagyon hosszú távú hatása van. Rengetegen úgy érzik, hogy tulajdonképpen az egész folyamat nem elég átlátható, és az európai ügynökségek ebben a tekintetben sokkal többet tehettek volna. Nagyon fontos lenne azt látni ezzel kapcsolatban, hogy az európai intézmények is gyakran olyan tanulmányok alapján alkotnak véleményt, amelyet maga az ipar adott a kezükbe és az ECA aztán ezeket felülvizsgálja. Mit kíván tenni annak érdekében, hogy megváltozzon ez a gyakorlat? Hogyan látja ön ezt a helyzetet, mi a vélemény erről, és mit tenne másként? Thank you, Mr. Hansen. Thank you. Hansen úr, köszönöm szépen. Valóban az átláthatóság alapvetően fontos, főként a tudományos tevékenység kapcsán. Ez még inkább alapvető szabály kell, hogy legyen, mert különben nem, bizony, nem biztosíthatjuk a bizalmat. Hogyha ezzel kapcsolatban problémák merülnek fel, akkor azzal tönkre tudjuk tenni hosszú-hosszú évek, akár nagyon jó gyakorlatát az átláthatósággal kapcsolatban. Nagyon fontos tehát ebből a szempontból is megvizsgálni a dolgokat, de azt hiszem, hogy az önkérdésének nem ez volt a legfontosabb pontja. Az önkérdése arra vonatkozik, hogy vajon a teszteket kinek kellene elvégeznie? Az ügynökségnek magának, vagy pedig valamilyen külső független szervezetnek. Én azt gondolom, hogy az a rendszer, amelyen, jelen, amelyen jelenleg dolgozunk, azon alapszik, hogy az ipar maga is teszteket végez, és ezek jól működnek. Hogyha megvizsgáljuk a helyzetet, a 70-es években azért alkalmaztak nagyon is mérgező anyagokat. Nos, hát szép lassan ugye a tapasztalatok alapján kiépítünk egy új rendszert, azt hiszem, hogy a ma délelőtti meghallgatás is mindenképpen hozzájárul ehhez a tapasztalati folyamathoz. Le kell vonni a következtetéseket, és fontos az, hogy tudományos eredményeket napra készen kövessük nyomon, itt ebben a parlamentben, de máshol is, mert ezen keresztül láthatjuk azt, hogyha vannak vagy voltak hibák, akkor azokat ki kell javítani. Hogyha dokumentációból kimarad bizonyos információ, hát akkor arra reagálni kell. Én azt gondolom, hogy egészen mostanáig elég jól működött ez a rendszer, megvoltak azok az ellenőrzési pontok, amelyek ezt bizony, biztosították. Laboratóriumok, stb. És az ECA is részt vett ebben a folyamatban, de én azt gondolom, hogy azért javítani mindig lehet a helyzeten természetesen a jövő inkább a bizottság kezében van, nem az ECA dönt a saját sorsáról, hogyha lesznek dönt változások, akkor biztos, hogy a társjogalkotóknak is ebben a, majd részt kell vennie, és hát ez az ő felelősségű körük dönteni, hogy a rendszer változzon-e vagy sem. Hiszen a REACH számára az adatgyűjtés az egyik legfontosabb feladat, és ha a bizottság ezt elfogadja, akkor kezdődhetnek ezzel kapcsolatban a viták. Köszönöm szépen, egy gyors kérdés. Az ECA szerepét ön szélesebb körben értelmezné, vagy sem? A bizottság vajon támogatná egy ilyen szélesebb körű értelmezését az ECA hatásköreinek, vagy sem? Én nem gondolom, hogy ennek lennének úgymond tudományos ellenérvei, hiszen a mi, tehát az ECA ezt képes elvégezni, nem gondolom, hogy tudományos értelemben lennének ennek akadályai, de persze, hát azért a személyzetre is gondolni kell, és sok minden más kérdésre. Alapvetően az Egyesült Államoknak nemzeti tesztelő programjai vannak hosszú-hosszú évek óta, és ezek jól működnek, Láttam azt is, hogy mindez hogy működik, és hogy a kutatók hogyan vesznek részt ebben a munkában. Hogyha az ECA megkapja ezt a feladatkört, hát annál jobb. Következő Görling asszony. Köszönöm szépen. Örülök annak, hogy itt látjuk Önt. A Brexit témakörére kérdeznék rá. Örülök annak, hogy megvan az új weboldal, és ott megpróbálja a Brexit hatását is mérhetővé tenni, és azt gondolom, hogy főként a 2018-as határidő kérdéses. Az Egyesült Királyságban az iparban tevékenykedő vállalatoknak nagy kérdései vannak ezzel kapcsolatban. Ott leszünk, még nem leszünk ott. Nagyon sokan egyébként befektetéseket eszközöltek már ezen a téren, mások még egyáltalán nem, tehát ezért lenne jó látni, hogy hosszú távon hogy néz majd ki a helyzet az Egyesült Királysággal kapcsolatban. Milyen tervei vannak önnek, mint esetleges jövőbeli vezetőnek, annak érdekében, hogy ezeket a cégeket, vállalatokat segíteni tudják, akármilyen politikai környezetben, elképzelhető, hogy ez egy lehetőségként is értékelhető az EKA számára. Mik ezzel kapcsolatban az ön tervei? Hansen úr, köszönöm a kérdést. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk az, hogy implementáljuk, amiről döntés születik Brüsszelben. Persze, nem lehet mindent másnap már elvárni. Az EK-nak proaktívnak kell lennie abban, hogy megértse azt, hogy mi is történik, milyen folyamatok forronganak Brüsszelben, és ilyen értelemben tervezzen a jövőre nézve. Hát itt ugye a vállóper kapcsán fontos lenne azzal foglalkozni, hogy mit jelent ez a fajta válóper az Egyesült Királyság és az EU között a mi munkánk szempontjából. Nem lehet előre konfabulálni, hogy milyen új helyzet alakul majd ki azután, de most egyelőre erre a, ezekre a körülményekre kell odafigyelnünk. Én azt gondolom, hogy az ECA, és jó magam is, ha kineveznek, nagyon közelről nyomon fogjuk követni a partner DG-kkel a folyamatokat, a, a különválási tárgyalásokat, az környezetvédelmi főbizot, főigazgatósággal együtt, és hogyha bármit meg tudunk tenni minél hamarabb, annál jobb. Amint történik valamilyen döntés, azonnal várják tőlünk a választ az ipar képviselői, mind az EU27-ek, mind pedig a brit fél. Úgyhogy ezért oda fogunk figyelni erre. Follow-up kérdés, csak nagyon röviden. És nem is politikai természetű vitát várok. Strukturális értelemben ön mit gondol arról, hogy az ECA fel tud-e majd ajánlani valami más, vagy B-kategóriás öm, tagsági struktúrát, vagy valami ilyesmire gondolok én, akár ö, tagsági díj befizetésével, hiszen ott vannak például az európai gazdasági térségbe tartozó országok, ezekkel van egy ilyen megoldás. Mi, hogyan látja ezt ön? Köszönöm a kérdést. Természetesen az ECA azt fogja implementálni, amiről itt Brüsszelben döntés történik, de minden attól függ, hogy milyen lesz majd a kapcsolat a vállás után. Persze, az Egyesült Királyság valamilyen formában mégiscsak továbbra is a Récset követni fogja. Ez hatással van a jövőbeli kapcsolatokra is. Például mondjuk a Rics kapcsán az EK-nak lennének feladatkörei, akkor ezt biztosítani kell, pénzügyi szempontból is. Most, hogyha erről döntés születik, akkor én nem látom, hogy az ECA miért gördítene ezek elé akadályokat. De hát ezért vannak technikai és jogi kérdése is, amelyeket mindenképpen tisztázni kell, mielőtt az ECA konkrétan munkaképessé válik ebben a kérdéskörben. Minden esetre én azt gondolom, hogy a kilépési tárgyalások ki fognak terjedni erre is. Köszönöm szépen, következő Gebrandi úr. Ah, he's not here. Nincs itt. Jattemáki asszony. Köszönöm szépen. Örülünk, hogy láthatjuk itt. Egy nagyon rövid kérdésem van. Az ECA a kompetenciáim belül mit tesz annak érdekében, hogy a körforgásos gazdaságra való áttérést minél zöggenőmentesebben biztosítani tudja. Nézzük a választ. A zöggenőmentes átmenet attól függ, hogy hogyan definiáljuk a jövő körforgásos gazdaságát. Hogyha ezt eldöntöttük, akkor az ECA részt vehet az ökkenőmentes implementáció megszervezésében. Természetesen mindezt a vegyi anyagok témájában fogjuk mi megtenni. A, az újrahasznosítás anyagról anyagra másként valósulhat meg, és vannak persze olyan vegyi anyagok is, amelyeket egyáltalán nem akarunk látni sehol. Tehát meg kell találni az egyensúlyt. Az ECA akárhogyan is döntünk, az ECA mindenképpen technikai értelemben segíthet abban, hogy hol, a, hol használják fel ezeket a vegyi anyagokat, és a gazdaságban milyen pontokon lépnek be ismét a körforgásba, akár vegyi szempontból, akár termékek szintjén. Ez összefüggésben áll az EK-ban az engedélyeztetési eljárásokkal is. Tehát itt azért az EK-nál nagyon komoly technikai tudás gyűlt össze arról, hogy ezek a vegyi anyagok hol vannak jelen a gazdaságban, és ugye a körforgásos gazdaság egy nagyon hosszú távú projekt, az ECA hozzájárulhat ehhez a folyamathoz úgy, hogy megpróbálja a, a körforgásos gazdaság előfeltételeit megteremteni a különböző vegyi anyagok újrahasznosításán keresztül. Tehát itt kettős szerepe is van az EK-nak, támogatnia kell a rendszert, meg kell értenie, és biztosítania kell azt, hogy csak azokat az vegyi anyagokat használjuk, ahol a körforgásos megoldás megoldható, és aztán érteni kell persze a különböző anyagoknak és vegyi anyagoknak az összetételét is. Köszönöm. Én is még egy kérdést feltennék. Mit lát a legnehezebb problémának a körforgásos gazdaságra való áttérésnél? Ön személy szerint hogyan látja ezt? Én azt gondolom, hogy tudományos, technikai szempontból a legnehezebb kérdés mindenképpen az, hogy a döntést hogyan alkotjuk meg de nézzünk egy példát, ez így egyszerűbb lesz. El kell döntenünk azt, hogy ugyanazokat a standardokat akarjuk-e az újrahasznosított anyagok kapcsán, mint az új, ö, újonnan gyártott anyagok kapcsán, vagy pedig elfogadunk ö, kivételrendszereket, és magasabb toxicitási szintet az újrahasznosítás érdekében. Például a REACH-ben a kadmium a PVC-ben van, tehát magasabb szinten lehet jelen, akkor, ha a PVC újrahasznosított, ahhoz képest, mint hogyha új onnan gyártott PVC-ről beszélnénk. Ez egy helyzet, el kell döntenünk, hogy ezt akarjuk-e, ezt támogatjuk-e, vagy sem. Köszönöm szépen. Hausling képviselő a következő. Hanzer úr, nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. A reach kapcsolatos kérdésem, a REACH is erre kezdődik, mint a regisztráció szó, az anyagok regisztrációjára gondolok. A REACH több mint tíz éves. A vizsgált regisztrációs dossziéknak 60%-át még mindig nem sikerült megfeleltetni a jogi jogszabályoknak, és hát ez befolyásolja a rét sikerét is. Hogyan akarja a jövőben biztosítani, hogy az összes regisztrációs dosszié megfeleljen a jogszabályoknak, és a REACH szempontjából persze az is fontos, hogy védjük a környezetet és az embereket a veszélyes vegyszerektől, de úgy tűnik, hogy a REACH nem hozta meg a várt eredményeket, miközben az ECA nem igazán végez vizsgálatokat a megfelelő alternatívákkal kapcsolatosan például. Hogyan akarja elérni azt, hogy a jövőben gyorsabban helyettesíteni lehessen a veszélyes anyagokat, és hogyan kíván fellépni a magas kockázatú anyagok importja ellen. Köszönöm. Köszönöm szépen, Hansen úr. Nagyon szépen köszönöm. Szerintem ezt a kérdést úgy tudjuk megválaszolni, leginkább, hogy két dolgot tisztázunk, vagy pontosabban két dolgot kell megoldani ahhoz, hogy ez a probléma megoldódjon, de mielőtt a részletekre rátérnénk, szeretném elmondani, hogy az elmúlt tíz évben az ECA nagyon sok időt töltött azzal, hogy a récs működőképessé váljon, és eredményes legyen. Úgyhogy e tekintetben nagyra értékelem, hogy a szakbizottság és sokat tett azért, hogy az ECA működőképes legyen, és ezen a területen is változást tudjon elérni. A következő lépés, hogyan tudjuk a hatékonyságot növelni azért, hogy az outputot megnöveljük, és javítsunk az ekán belüli munkán is. Két dolgot említenék itt. A REACH végrehajtásának tizedik éve, évében elmondhatjuk, hogy az ECA a különböző vegyszerekkel kapcsolatosan rengeteg tapasztalatot szerzett, olyan tudásra tett szert, olyan kompetenciára, amelyet hasznosíthat a különböző tevékenységei során, legyen szó regisztrációról, értékelésről, engedélyezésről, és így tovább, ez pedig lehetővé teszi a gyorsabb és jobb döntéshozást. Másrésztről általában véve lehet növelni a hatékonyságot, és erről folyamatosan egyeztetünk az intézményen belül, hogy minden egyes döntéshozatalból le lehet vonni a tanulságokat. Néhány évente érdemes ezért összeülni, reflektálni erről, és megnézni, hogy mit tudunk tanulni az elmúlt eseményekből. Elnézést, még 20 másodpercig hadd beszéljek. Így jutottunk el tehát a korábbi szabályozástól a récsig is, megnéztük, hogy mi az, ami jól működik, és melyek azok a területek, ahol javulásra van szükség. Tíz év telt el a récs megszületése óta, a bizottság értékelést készít, de az ECA a technikai tudományos területe megteheti ugyanezt annak érdekében, hogy a hatékonyság növekedjen, és gyorsabb és jobb legyen a döntéshozatal a polgárok számára. Köszönöm. Follow-up kérdés, kiegészítő kérdés, tessék. Talán még annyit kérdeznék, hogy ez is az ön prioritásai közé tartozik, vagy mi az első három fő prioritása, amelyet maga elé tűzött? Igen, hát sok prioritásom van, az egyik ilyen, az, hogy a hatékonyságot növeljük az intézményen belül. Erre nem csak azért van szükség, hogy a négy, illetve hamarosan öt jogszabály végrehajtását jobbá tegyük, hanem azért is, hogy a saját házon belüli hatékonyságunkat is növeljük. Egy másik fontos prioritás az az, hogy az ECA öt év múlva még inkább a ö, vegyszereket illető kompetens hatóság legyen itt európai, az Európai Unióban, mint ahogyan már eddig is volt. Köszönöm szépen, a koordinátorok körét ezzel lezártuk, most jön a második kör. De hát nem jelentkeztek sokan szóra, úgyhogy ha valaki más kérné a szót, akkor kérem jelezze. Kádenbach asszony az első a listán. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött ma hozzánk és köszönöm a rendkívül kimerítő válaszokat is. Tulajdonképpen néhány kérdésemet már előre megválaszolta, úgyhogy ezért már csak két rövid megjegyzésem lenne. Először ön hogyan kezeli a parlament jelentéseit, például az ügynökség mentesítésével kapcsolatosan. Az ENVI szakbizottság is nagyon intenzíven foglalkozik ezzel a kérdéssel, de a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság is. Egész sor dolgot állapítottunk meg közösen, mennyire veszik komolyan ezeket a jelentéseket. Persze azt fogja mondani, hogy nagyon komolyan veszik őket, de én azt szeretném tudni, hogy milyen konkrét lépésekben csapódik ez le. Mi a helyzet a teljesítménymérésre vonatkozó mutatókkal például? És a második kérdésem pedig ön Hogyan látja az ECA feladatkörét, ami a tanácsadást illeti a körforgásos gazdaság kialakításában? Különösen a vegyszerekkel kapcsolatosan a körforgásos gazdaság nagyon sok kérdést vet fel, hogyan gondolkodik erről. Hansen úr, köszönöm szépen, két nagyon különböző kérdést hallhattunk. Nagyon komolyan veszem a költségvetési ciklus eredményeit. Az ECA vezetőségi tanácsának, management boardjának voltam a tagja éveken keresztül, Folyamatosan nyomon követtem a költségvetési ciklust, és azt, hogy ez hogyan működik az EK-ban, ez nagyon kielégítő volt mindig is. a Management Boardnak beszámolnak az egyeztetések eredményéről, valamint arról, hogy a titkárság és a titkárság is javaslatokat terjeszt be, hogyha bármiféle bírálat fogalmazódik meg. Ezt utána az illetékes munkacsoport megvitatja, majd a vezetőség elfogadja. Az elmúlt tíz év bebizonyította azt hiszem, hogy folyamatosan javul a helyzet ennek a ciklusnak köszönhetően, nagyon jól működtek az eddigi eljárások, mert a Költségvetés Ellenőrzési Szakbizottság évről évre kisebb problémákat állapít meg. Igen, és volt még egy kérdés a körforgásos gazdaságra vonatkozólag. Annyit tudok mondani, hogy az ECA a maga ismereteivel, tudásával segíti az intézményeket a körforgásos gazdaságra vonatkozó csomag végrehajtásában attól függően, hogy a jogalkotó hogyan kívánja, milyen segítséget kíván meg. Mert az ECA rálátással bír az anyagok toxicitására és az, azok e- egész életciklusára. Az ECA-nak tehát van egy nagyon fontos tudása, ami fontos szerepet kap, Függetlenül attól, hogy a körforgásos gazdaság milyen irányba indul el politikailag, függ, attól függően, hogy a primer anyagok és a az újrahasznosított anyagok között egyenlő, közé egyenlőségjelet teszünk, vagy pedig külön kezeljük az úgynevezett másodlagos anyagokat. Hújtama úr. Yes, thank you very much. Köszönöm, elnök asszony és köszönjük Hansen úr, hogy eljött. Először egy személyes, aztán pedig egy általánosabb jellegű kérdés. Gondolom, mindenki tudja, hogy mennyire fontos manapság egy olyan szervezet, mint az ECHA. Ön az Európai Unióban engedélyezett valamennyi vegyi anyagért felelős személy lesz, és büszkék lehetünk arra, hogy létezik egy ilyen szervezete az EU-nak, amely tudományos, amely szakszerű, és amely a politikai bias-től remélhetőleg legalábbis mentes. Dari asszony átláthatóságra vonatkozó kérdéséhez kapcsolódnék. A Kockázatelemzési Bizottság működése csak akkor lesz fenntartható és megbízható, hogyha kellő mennyiségű forrás áll rendelkezésre. És a Brexit kapcsán nem merül-e föl esetleg az az aggály, hogy a jövőben nem lesz kellő a kis tafírozottsága az intézménynek? Köszönöm a kérdést, aminek azt hiszem két része van, általában véve a finanszírozás, illetve az ECA működésének alakulása a Brexit után. Úgy gondolom, hogy az én szerepem az lehetne, hogy az ECA finanszírozási igényeit közvetítsem az Európai Bizottságnak és a költségvetési intézményeknek, és elérjem, amit lehet. Ezen túlmenően az is a feladatom, hogy hosszabb távon tervezzek, és azon gondolkodjak, hogy hogyan segíthet az ECA az uniónak, milyen új tevékenységekkel, a jelenlegi staffje felhasználásával. Ebben van még lehetőség, ha a politikai akarat megvan rá, hogy kompetenciánkat új típusú feladatokra is használjuk egy hatékonyabb ö, szervezésnek köszönhetően az öt meglévő joganyag keretein belül. Ami a Brexit kérdést illeti, Brüsszelből nézve ez nem olyan súlyos kérdés, de gondolom, hogyha az ügynökségnél lennék már is, akkor látnám, hogy ez nem állja meg a helyét, ez az egyszerű kijelentés. Itt nem csak az a baj, hogy nincsen közös nevező a Brexit tárgyalások során, és megegyezés egy csomó témában ugye sokféle módon lehet elválni, és nyilván nem az a legbölcsebb módja a vállásnak, hogy elvágjuk a telefonzsinort. Tehát ha le akar épülni az Egyesült Királyság az európai szabályozási struktúráról, akkor ezt megteheti, de csak lépésekben. Elnézést, nem is vártam, hogy ilyen gyorsan szólítanak. Köszönöm, hogy válaszol a kérdéseinkre, Hansen úr. Én, én is a brexit kapcsolatban akartam kérdezni. Most azt látjuk, hogy ha a politikai ego építés erre lehetőséget ad, akkor el kell kezdeni a kompromisszumok idejét akivel eddig beszéltem, mindenki azt mondta, hogy szabályozási konvergenciában érdekeltek, a piacoknak, a működtetőinek az az érdeke, hogy egységes, okos, közös szabályozás legyen. Tudom, hogy önnek diplomataként is kell beszélnie, ha megszólal, de mi lesz akkor, hogyha az Egyesült Királyság a saját szabályait akarja majd kitalálni a kilépés után, és nem csatlakozik többé az európai rendszerhez. Ennek milyen hatása lesz, lehet a mi vegyi anyagengedélyezésünkre, sőt kereskedelmünkre? Köszönöm a kérdést. Hogyha megnézzük, bocsánat, majd ezt később mondom, bocsánat. Tehát először is a REACH ö, először pénzbe kerül, az, elő, az előnyek később jelentkeznek. Nyilván az engedélyeztetés, a bizonyítás, az adatcsere, az adatok feltárása, megkutatása pénzbe kerül. A kockázatelemzés is pénzbe kerül. Tehát az elején minden anyag sok-sok pénzbe kerül. Azért válaszolok ilyen részletesen, mert erre szükség lesz később. Tehát általában az eredmények, az előnyök csak évekkel később jelentkeznek. Ugye most arról van szó, hogy 2018-ig minden Egyesült Királyságbeli cégnek meg kell felelnie valamennyi európai szabálynak, ideértve az engedélyeztetési procedúra költségeinek megfizetését is. Ennek eredményeképpen van homogén piacunk, és ahol valaki jó munkát végzett, az utána ebből profitálhat. Na most, ha, ha kemény vállásra kerül sor, akkor az EU 27-ek számára az előnyök megmaradnak, de nem minden cég számára maradnak meg az előnyök. Nagyon sok olyan cég van, amelynek úgynevezett only representative státus, státusza van, vagyis valószínűleg ugye olyan külső cégek, akik csak egy lábbal képviseltetik magukat Európában, és beruháztak, befektettek ezen anyagok engedélyeztetésébe, használatába Európában, leszeretnék aratni ennek az előnyeit. Sok angliai gyártó is van, és arról még nem történt megegyezés, hogy ezekkel a cég, cégekkel mi lesz. Úgy tűnik, hogy a WTO szabályok lesznek a közös nevezők, hogy nekik milyen lesz a megtérülésük, azt nem tudjuk. Köszönöm, üdvözlöm. Sajnálom, hogy nincs itt több képviselő, de három és fél óra vitát folytattunk délelőtt a glikozátról, és a képviselők egészségéhez is valószínűleg szükség van arra most, hogy egy kicsit kipihenjék ezt. Kicsit hasonlót kérdeznék, mint Julian kérdezett angol képviselőként. Ön, mint kutató, gondolom nem szeret spekulálni, de ha itt egy új fejezete kezdődik a történelemnek, akkor ön szerint mi a legrosszabb szenárió, ami a Brexit után bekövetkezhet, ugyanis ha tudjuk a legrosszabb szenáriót, akkor talán elkerülhetjük ők, őket, vagy őt. Hát, hogy mi lehet a legrosszabb helyzet? Hát a legszélsőségesebb szenárió, amit el tudok képzelni csak így kapásból, az, hogy a vállás mindenféle megegyezés nélkül történik meg, nincs megegyezés arról, hogy az Egyesült Királyságbeli vállalkozások hogyan tarthatják meg benefitjeiket, a megtérülését a beruházásaiknak. Ez nagyon rossz lenne az ottani cégeknek, de ha erre van kilátás, akkor valószínűleg ők relokalizálni fognak, és az ő kivonulásukkal adathiány fog előállni. Ugye nagyon sok angol vegyi anyaggyártó van, tehát nem mindegy, hogy ők mit csinálnak. Azok az adatok, amiket eddig ők kötelezően szolgáltattak, <clears throat> eltűnnek. Persze fordítva is igaz, hogy az EU27-ek adatai sem lesznek hozzáférhetőek az Egyesült Királyság szervezetei számára, Hát ez mindenkinek rossz lenne. Ez a legrosszabb szenárium, amit el tudok képzelni. Grosztet asszony. Sajnálom, hogy egy kicsit később érkeztem, egy másik ülésről jövök. Ahogy hallom, és hallottam ezeket az előző nagyon jó kérdéseket a Brexit-tel kapcsolatban, a kemény Brexit-tel kapcsolatban, ugyanebben a kérdéskörben úgy tűnik, hogy egyre többen mutatta a kemény Brexit irányába, és ha ez lesz, a, ami bekövetkezik, akkor az lesz a helyzet, hogy az Egyesült Királyság azonnal minden szabályt megváltoztat, az adókra vonatkozóan, a kamatokra vonatkozóan, a beruházásokra vonatkozóan, és esetleg lesz egy olyan átmenet, hogy még az angol cégek is egy ideig az európai normákat alkalmazzák. De ez önmagában veszélyeket rejt, nem? Hiszen egyrészt gazdasági recesszióhoz vezethet, bár az angolok lehet, hogy megtalálják az új partnereiket, de ha az Egyesült Királyságban recesszió van, akkor Európában is recesszió lesz, mert a gazdaságaink azért nagyon komolyan összefüggenek még. És gondolom, hogy ez senkinek nem jó. A vállalkozásokkal egy ilyen esetben, a vegyipari vállalkozásokkal mi lesz? Nekik nem ö, kell feltétlenül olyan fafejűnek lenni, mint a tárgyalóknak, a kormányoknak. Ön szerint mi lesz? Bár igen, ha, ha visszalépünk a fejlődésben, értem én, amit mond, hogy a REACH például egy hatalmas előrelépés er-, eredmény volt a környezet és az egészség szempontjából, de ez most pedig egy nagy visszalépés lesz, és hogyan lehet majd learatni a korábbi jó szabályozások, lépések eredményeit, hogyha valaki kihátrál. És olyan gazdasági intézkedések történnek, amelyek megnehezítik ezt az aratást, ha úgy tetszik. És erre milyen választ fogadni Európa? Nagyon aggasztanak ezek a kérdések. Köszönöm. a válasz? Azt hiszem, <clears throat> hogy a kérdésnek egy részére tudok csak válaszolni, mert a jelenlegi kompetenciáink alapján nem tudok erre válaszolni, attól függ, hogy majd az Egyesült Királyság helyzete hogyan alakul. Én azt gondolom, hogy a jelenlegi kompetenciámon ez mindenképpen túlmutat. Amit viszont világosan látok és el is mondhatok, az az, hogy az Egyesült Királyságbeli cégek regisztráltatták magukat, befizették a rájuk eső részt, megtették a szükséges lépéseket, a kockázatkezelést elvégeztették, és így tovább. Nos, ez nem csak az egészségügybe, vagy a környezetvédelembe való befektetés, hanem az innováció és a versenyképesség terén is mindenképpen versenyelőnt jelenthet egész Európában számukra. Tehát itt azért nem csak egy ilyen jellegű befektetésről van szó. Ez igaz, hogy elsősorban egészségvédelmi és környezetvédelmi szerepe van, de azért ez ennél több, és bárhogy is dönt az Egyesült Királyság, persze mindez még a jövőbeli csatlakozás, illetve egy kilépési tárgyalások függvénye, de az biztos, hogy azért ennek vannak más előnyei is. Akármilyen akármiről is beszélünk, az biztos, hogy ezeknek a követelményeknek az Egyesült Királyságbeli cégek megfelelnek. Más kérdések? Amennyiben nincsenek, akkor köszönöm szépen, befejeztük a kérdések, feleletek hmm, sorát, és hogyha most egy nyilatkozatot tenne. Köszönöm szépen, nagyon röviden szeretnék nyilatkozni. Egyrészt nagyon örültem annak, hogy nincsenek itt többen, és így aztán nem, nem kellett hosszasan brillíroznom, de azért azt elmondanám, hogy én nagyon elkötelezett vagyok, nagyon szeretem ezt a munkakört, és sokat tudok erről, és természetesen az elkövetkezendő öt év során szeretném tovább erősíteni az önökkel való együttműködést az implementáció terén, épp úgy, mint az ECA kompetenciájának felhasználása területén az európai állampolgárok nagy örömére. Még egyszer köszönöm szépen, hogy meghívtak, és Köszönöm a kérdéseket, és remélem, hogy a válaszaim talán pozitív fényben tudtak engem feltüntetni. Köszönöm szépen! Köszönöm, megtapsoljuk! Köszönöm. As I said at the beginning, uh, we... Ahogyan elmondtam már, rögtön ezzel a az eszmecserével kezdtük, de most visszatérünk az eredeti napirendhez, és így mindenki ismeri a napirendet, tehát gondolom, hogy akkor nincsenek ellenvetések, elfogadottnak tekinthetjük. Sefcovics alelnök október 27-én fog ide látogatni, és a 14-es napirendi pont az endokrin rendszer megzavaró anyagokkal kapcsolatos vita viszont később kerül majd napirendre. A holnapi koordinátorok ülését viszont a szavazás utánra előre hoztuk. Ennyi tehát a változásokról. Néhány gondolat lesz egy workshopunk, amelyet a Soledad kávesson és Alois Peterle szerveztek meg október 16-án. Alternatív terápiák, kiegészítő terápiák címmel. Ez négy órakor fog megkezdődni, és remélem, hogy minél többen részt vesznek majd rajta. Van egy különleges Envi ülés is Strasbourgban, október 23-án hétfőn 19 óra 30-as kezdettel, és akkor majd szavazni fogunk a megújuló energiaforrásokról. Az erre vonatkozó elektronikus anyagokat megkapták, 20 nyelven lesz egyébként tolmácsolás a mai napon. Megkapták a koordinátorok ajánlásait is, és amennyiben nincsenek ellenvetések a mai nap végéig, akkor ezeket szintén elfogadottnak fogjuk tekinteni. Most pedig következik a hatos napi rendi pont. Eszmecsere a bizottsággal és az EFSA-val. Környezetvédelmi kockázatvizsgálati kritériumok címmel. Emlékeztetnék arra, hogy a zöldek kérésére a koordinátorok úgy döntöttek, hogy ez a GMO-kra vonatkozó anyag megvitatása a mai napon kerül majd megvitatásra, és ezért most meg is adom a szót a bizottságnak és az EFSA-nak. 15 percben mondjuk. Kezdjük akkor Szabin Jölike asszonynal a bizottságtól. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy meghívtak a mai napon ide erre a vitára. Ahogyan önök közül többen is tudják, e hét során az Európai Bizottság be fogja mutatni a szabályozó hatóságnak a javaslatát egy, a javaslatát egy bizottsági rendeletre vonatkozólag. Ez a 2001-18-as rendelet módosításáról szól, illetve a bizottsági határozat módosításáról. A génmódosított növények témájában öngénmódosított növényekről van szó, melyeket az Európai Unióban is termesztenek. Ez a bizottsági anyag, illetve annak tervezetét azoknak a kötelezettségeknek megfelelően dolgozták ki, amelyet az úgynevezett opt-out irányelv harmadik cikke tartalmaz, és megfelel emellett ugyanennek az irányelvnek a technikai haladáshoz való alkalmazkodásról szóló részének. Széles körű egyeztetéseket tartottunk az EFSA-val, biztosítandó, hogy a dokumentum, az iránymutatásokat tartalmazó dokumentum vonatkozó részei bekerüljenek a javaslattervezetbe. A tagállamokkal is tartottunk eszmecseréket annak érdekében, hogy tovább tisztázzuk a rendelkezéseket. Szeretném hangsúlyozni, hogy a szöveg összességében egy technikai frissítést jelent, és semmiképpen sem jelent politikai irányváltást a vonatkozó területen, főként, hogy a szóban forgó irányelv függelékének módosításáról van szó elsősorban. Ezekkel a módosításokkal eleget teszünk jogi kötelezettségünknek, amelyeknek ez év áprilisáig kellett volna már megfelelni, és emellett úgy gondoljuk, hogy a módosítások segítségével a jelenlegi módszertamban megmutatkozó bizonytalanságokat sikerül felszámolni, és sikerül lépést tartani a legfrissebb tudományos eredményekkel is. Röviden kitérnék a legfőbb változásokra. Ahogyan már elmondtam, arra kértek bennünket, hogy egy meglévő iránymutatásokat tartalmazó dokumentum alapján dolgozzunk. Mi annyit tettünk, hogy ennek a dokumentumnak a legfőbb elemeit beépítettük a javaslatunkba. Ez egy hat lépésből álló kockázatértékelési rendszert jelent. Emellett a szöveg tartalmazza a kockázat elemzés megállapításaira vonatkozó szabályokat is. Ami a módszertant életén megragadtuk a lehetőséget, hogy horizontális kérdéseket is tisztázzunk, ilyenek a hosszú távú káros hatások, a benyújtott adatok minősége, valamint a, az egyéb elemek. Mindenképpen szeretném hangsúlyozni, hogy csak a GMO növények piacra kerülésére vonatkoznak elsősorban a szabályok. Bizonyos adatokra vonatkozó körülmények nem kapcsolódnak közvetlenül a környezeti hatástanulmány, illetve kockázatértékeléshez, Emellett meg kell említeni a konzisztens, illetve következetes nyelvhasználat kérdését és a felsorolás sorrendjének kérdését is. Ezekből is kiderül, gondolom, hogy egy technikai módosításról van szó elsősorban. Annak érdekében, hogy alkalmazkodni tudjunk a technológiai fejlődéshez. A hivatkozásokkal kapcsolatosan kaptunk korábban kérdéseket, ebben az esetben a kilences hivatkozás rendeltetése elsősorban az, hogy tisztázunk bizonyos kérdéseket különösen, ami a GMO szabályozás és a peszticid szabályozás közötti kapcsolatot illeti. Itt sincs szó politikai irányváltásról, egyszerűen csak tisztázzuk az eddigi nyitott kérdéseket. Fontosnak tartjuk, hogy a módosításban tisztázzuk a kérdéseket, főként ami a jogi bizonytalanságokat illeti, és persze tudományos szempontból is fontos mindez. Jogilag a GMO engedélyek nem tartalmazhatnak engedélyeket növényvédőszerek alkalmazását illetően, mert ilyen intézkedéseket csak és a növényvédőszerekre vonatkozó jogszabályok alapján lehet meghozni, tudományos szempontból pedig jelen pillanatban nincsenek gyakorlati tapasztalataink a herbicid toleráns növényekre vonatkozólag az Európai Unióban, ugyanis jelen pillanatban nem engedélyezték ezeknek a növényeknek a termesztését az Európai Unióban. Jelen pillanatban nincsen olyan releváns növényvédelmi szer, amelyet GMO növényeken használni lehetne. Ha a jövőben ez megváltozna, akkor egy ilyen terméket a növényvédőszerekre vonatkozó szabályoknak megfelelően kellene engedélyeztetni. Szólnék még néhány szót a növényvédelmi termékek engedélyeztetéséről. Az EFSA-nak technikai tudása is van ezekről. Mindannyian emlékszünk, hogy ez egy kétlépéses engedélyeztetési eljárás, az aktív hatóanyagot EU-s szinten kell engedélyeztetni, a második lépésben pedig a növényvédelmi terméket magát is, EU-s növényvédelmi terméket magát tagállami szinten kell engedélyeztetni. Ez azt jelenti, hogy a kockázat elemzés elkészült tagállami szinten kötelező, hogyha egy növényvédelmi termék felhasználásában vagy használatában változás mutatkozik meg, akkor egy új kockázatelemzés elkészítésére van szükség. A növényvédelmi termékek engedélyeztetési folyamata során a különböző tagállamok környezeti különbségeit, adottságait is figyelembe kell venni, ilyenek például az éghajlati adottságok és így tovább, és ezért a tagállamok konkrét kockázatcsökkentési intézkedéseket foganatosítanak a saját helyzetüknek megfelelően, saját adottságaiknak megfelelően. Tulajdonképpen tehát egy két lépéses eljárásról van szó. Egyrésztről a potenciális GMO engedélyeztetést egyrészt EU-s szinten az EFSA értékelé, vagy bírálja el, és egy következő különálló lépésben a peszticid termékkel kapcsolatos kockázat elemzést a tagállam. Az a tagállam végzi el, amely a vonatkozó génmódosított növény termesztését engedélyezi, és ilyenkor figyelembe kell venni az adott tagállamban uralkodó körülményeket. Csak információképpen mondom, ami a további eljárásbeli aspektusokat illeti, intenzív egyeztetéseket tartunk az Európai Élelmiszer Biztonsági Ügynökséggel és a tagállamokkal is. Az SPS-nek és a TBT-nek küldtünk, küldtük meg anyagainkat, emellett volt egy nyilvános konzultáció is négy hétig zajlott, és ez alatt kaptunk visszajelzést az ágazati szereplőktől. A beérkezett válaszokat elemeztük, és amennyire lehetett figyelembe vettük, amikor a jelentés tervezetet frissítettük, átalakítottuk. Zárásképpen az Európai Bizottság úgy gondolja, hogy a szubszidiaritás elve és az arányosság elve nem sérült, más részről az összes lépés megfelel a jogalkotások által meghatározott eljárásnak, amelyet a GMO szabályozásban fektettek le. Ez azt jelenti, hogy nem léptük túl a mandátumunkat, és ami a legfontosabb, eleget tettünk annak a jogi kötelezettségünknek, amelyeket, amelyet a társjogalkotó rót ránk, Lényegében a technikai fejlődéshez való alkalmazkodásról van szó. Összességében a környezeti kockázat elemzés a GMO szervezetekre vonatkozólag megerősödik ezen intézkedések által, mert csökkentjük a bizonytalanságokat a módszertanban. Ahogyan korábban elmondtam, az adatok benyújtása így most már, illetve rá vonatkozó kötelezettségek megfelelnek a legfrissebb tudományos eredményeknek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Tarazona úr. Thank you very much, uh, Madam Chair. Honorable... Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt parlamenti képviselők. Az EFSA szemszögéből Az Európai Bizottság szabályainak megfelelően az EFSA-nak kell az aktív hatóanyagra vonatkozó kockázatelemzést elvégezni, és a tagállamok végzik el az engedélyeztetést az adott növényvédelmi termékre vonatkozólag. Az EFSA kockázatértékeléseket és véleményeket készít. kötelezettségeink része az is, hogy amennyire csak lehet harmonizáljunk. Az EFSA Tudományos Bizottsága a különböző területekre vonatkozólag értékeléseket készít, így többek között a GMO-kra és a peszticidekre vonatkozólag is. Ami a peszticidek értékelését illeti, az EFSA javaslatot tett a harmonizációra. Úgy gondoljuk, hogy a peszticid értékelés átfogó. Nyilván ez a jogalkotó döntésén alapszik, nem az EFSA döntésén, de tudományosan meg tudjuk erősíteni, hogy a jelenlegi rendszer működik EU-s szinten, ami az aktív hatóanyagokkal kapcsolatos értékelések elkészítését illeti. És aztán a tagállam az engedélyeztetési eljárás során további elemzéseket készít. az eljárásban nem hozunk döntést, de meg tudjuk erősíteni, hogy a peszticidekkel kapcsolatos kockázatelemzést a peszticid jogszabálynak megfelelően alkalmazzuk, és ez igen magas szintű védelmet nyújt. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Most pedig akkor ki kíván megszólalni? Kérdezem a kollégákat. Ben úr először. A kikerülhetetlen Brexit kérdés, ami a GMO-kat illeti. Az Európai Unión kívül úgy néz ki, hogy az Egyes Királyság majd ö, megengedőbb lesz a génmódosított anyagokkal szemben, az EU meg továbbra is merev marad. Ez esetleg fogja változtatni az ön helyzetét, illetve az ügy állását. Házenkamp asszony, köszönöm elnök asszony. Nekem több kérdésem is lenne. Az irányelv alapján megfogalmazható kötelezettségek már 2010 óta léteznek, ekkor jelent meg először az irányelv. Most, amióta megváltoztattuk az irányelvet, a korábbi kötelezettségeket átemeltük az új irányelvbe, de nem értem, hogy miért veszünk át 2010-es dolgokat vizsgálat nélkül egy modern szövegben miért nincs párbeszéd a gyártókkal, érintettekkel. A bizottság ezt úgy elítje be, mintha csak egy technikai ö, módosítás, hozzáigazítás lenne. Na de pont emiatt is kérdezem. A hat metodika nagyon rossz, elavult a jogalkotás alapvető szándéka nem érvényesül. A kumulatív hatások vizsgálata nem valósul meg. Itt lett volna, vagy lenne talán még most is az esély arra, hogy egy korszerű szabályozást alkossunk. Ugye a parlament mindig ellenállt a génmódosított anyagoknak, viszont nem értem, hogy a bizottság miért mulasztotta el ezt az esélyt. Ma délelőtt is so, sok szó esett arról, hogy, hogy a magánszférának milyen hatása van a döntéshozásra. Ön szerint ez a jelenlegi helyzet kielégítő, és változtatást nem igényel. Igen. Honnan jönnek majd a jövőben ö, a anyagokkal kapcsolatos ö, ellenőrzésre vonatkozó szabályok a GMO irányelvből, vagy a peszticid joganyagból. Ez nem egyértelmű számomra mert maga a bizottság sem foglal kellőképpen állást. Jó lenne, ha hallanánk egy állásfoglalást. Balázs úr, köszönöm szépen. Néhány apró kérdésem lenne. Például az érdekelne, hogy milyen jogi utat fogunk használni, és önnek milyen eszközei vannak a kezében. A klasszikus GMO-k vonatkozásában, illetve mi a helyzet az új génmódosított anyagokkal. Sok új hibrid keletkezik, amelyek nem az eredetileg génmódosított anyagok, növények, hanem már egy második generációhoz tartoznak. Hibridnek hívják őket, nem tudom, hogy ez persze tudományosan tartható-e. Aztán az is érdekelne, hogy eh, hol tartunk a meglévő joganyag végrehajtásában, nem csak a jövő, hanem a jelen tekintetében. Elnök, nem látok több jelentkezőt. De, Julihe azt, hogy még kíván szólni, tessék. Köszönöm. lehetőséget, hogy válaszolhatok. Szögezzük le, hogy a bizottságnak mire volt mandátuma és kompetenciája a vizsgálódás során. Mielőtt itt jogszabályi kötelezettségekről vitaznánk, a harmas cikkel, 2017 es 17-es törvénynek vonatkozik ide. Ez egy nagyon szűk mandátumot ad. A függelék frissítése előtt 2010-ben még az EFSA ez alapján működött. A környezeti kockázatokat ez alapján vizsgálta. Ezzel tulajdonképpen nem csak kérdést teszek föl, hanem meg is válaszolok kérdéseket, azokat, amelyek arra irányultak, hogy, ezek a, hogy rákérdezzenek, hogy ezek a megtett módosítások olyan elég messze mentek-e, beindítanak-e olyan új folyamatokat, amelyekre szerintük szüksége van a világnak. Hát ne értsenek félre. A bizottság kezdetől fogva nagyon világos, egyértelmű, szűk mandátumot gyakorolt és adott nekünk tovább, és nekünk ezen belül kell mozogni. A 27-es cikk szabályozza ezt. A meghallgatásunk annyiban állt, hogy mi most hozzáigazíthatjuk a gondolkodásunkat a megszületett megállapodáshoz. Sajnos nem volt jó a tárgyalások menete. Senki nem ismerte el a saját felelősségét 2017-ig. És hogy mennyi ideig tartott a dolog, 2017. április 3-ával indult el az új időszak. Azóta eljárási jogi alkalmazási kérdéseket próbálunk tisztázni, és a szabályozási bizottságok is foglalkoznak az ügyjel. Vagyis követjük azt az időrendet, amelyet elejétől fogva láttunk, hogy a 2000 tízes iránymutató dokumentumoknak érvényt szerezzünk. Tehát úgy jártunk el, ahogy ezt várták tőlük. Az egyik megjegyzés azt mondja, hogy azt tulajdonítja nekünk, hogy azt mondjuk, hogy ez egy technikai jellegű módosítás. Mi pontosan tisztáztuk, hogy melyek a technikai jellegűek, igen, valóban egyébként a 2010-es EFSA dokumentum volt a mintája ennek a dokumentumnak is, és a hat különböző metodikát megtartottuk. Ezzel talán válaszolok Heusling asszony kérdésére, aki azt kérdezte, hogy hova lett a hagyományos környezeti hatástanulmány. Most nem veszett el, hanem a genetikai jogi, jogalkotáson belül és időben végeztetik el. Nem beszéltem még arról, hogy a növényvédő szer használatában is lehetnek kockázatok, és ezeket részletesen fel kell tárni, mint ahogy általánosságban véve a növényvédőszereknél ezt teszik, de ez tagállami feladat, és persze ne felejtsük azt is, azt sem, hogy ez a nyelv alól is ki lehet utolni, és még ha csak kevés tagállam is fogja ezt megtenni, a lehetőség fennáll. Minden csapat tudja a saját specifikus feltételrendszerét, de mondom, a szöveg nagy része a GMO-król szól, és kell lenne a fringen levő kérdésekkel összeveszni. A második fázis csak később történik meg amikor növény és termék specifikus információk fognak megjelenni a génmódosított növényel kapcsolatban. Jelenleg nincsen herbicid toleráns növény az Európai Unióban, amelyre kiadtuk volna az engedélyt. Tehát ilyenre nincsen példa. Ahogy az EFSA is leszögezte az előző véleményeiben, a kockázatmenedzsment eszközei a növényvédelem területén jól kiérleltek és hatékonyak. Remélem, hogy eleget mondtam arról, hogy miért pont így és ilyen megfogalmazásban született meg a szöveg, és így érthető, hogy mi az irányelv célja, hatája, köre, eredete és az iránymutatások egyes elemei miben állnak. Tehát fenntartom, hogy ez egy technikai jellegű módosítása a jogalkotásnak azzal szigorú összhangban, amilyen mandátumot kap. Thank you very much. Uh, no... Köszönöm szépen. Tarazona úr következik. Köszönöm szépen. Én kutató vagyok, úgyhogy nem fogok tudni a politikai jellegű kérdésekre választ adni. Inkább a kimondottan tudományos kérdéseket fogom most megközelíteni. Ami a tudományos eredményeket illeti, szeretném megerősíteni, hogy a GMO-k, illetve a peszticidek tekintetében a különböző a meglévő jogszabályoknak megfelelő módon járunk el. Itt egy kockázatelemzésről van szó, tehát minden attól függ, hogy milyen körülmények mellett alkalmazzák mindezt. Egy GMO gabona esetében a kockázatot nem a gabona jelenti, hanem a peszticid, attól függően, hogy milyen jellegű peszticidről van szó. Az EFSA esetében az a feladat, hogy ezt a kettő közötti különbséget mérje fel. Tehát kutatási vagy tudományos szempontból el kell dönteni, hogy melyik a jobb megoldás, a peszticid alkalmazása vagy a GMO gabona alkalmazása. A másik alternatíva a GMO-kra vonatkozólag természetesen mindig a bizottság és a jogalkotók kezében van a döntés a bizottság, a parlament, illetve a tanács kell, hogy eldöntsék azt, hogy mi vonat, milyen jogalkotás alkalmazandó ezekre az esetekre. Minden esetre tudományos szempontból a kockázatelemzés kell nekünk elvégeznünk. Tehát ezek azok a feladatok, amelyeket mi végzünk el. Köszönöm szépen, kedves kollégák, akkor ezzel lezárhatjuk ezt a napi rendi pontot. Következő napi rendi pontunk következik. Következik a tudományos kritériumok az endokrin diszruptorok esetében. Berend kép, úr van itt a bizottság részéről maximum 15 percre adom meg a szót. Kérem, öné a szó. Köszönöm szépen, kedves elnökasszony! A bizottság által elfogadott javaslat, tervezet egy implementációs kötelezettségre vonatkozik, az 5.3-as cikk értelmében az endokrin zavaró hatással rendelkező ö, anyagokra vonatkozó kritériumokról van itt szó, és ezeknek a jelenleg ö, tudományosan felváltható ö, formáiról. Az ötös cikkben szerepel az, hogy mit kell tenni akkor, amikor nem lehet ezt felváltani. A bizottság a delegált jogi aktusok kapcsán azt javasolja, hogy különböző szakértőkkel vegyük fel a kapcsolatot, ezt meg is tettük, és itt valóban az Európai Parlament részéről különböző képviselők is részt vettek ebben a folyamatban. Nem csak az emberi egészségre gyakorolt hatásról végeztünk vizsgálatokat, hanem a környezetre gyakorolt hatásról is. Ezt alapvetően a világosság kedvéért tettük meg, hogy minden érintett fél, tehát cégek főként világosabban lássák a helyzetet, de épp így a hatta, tagállami hatóságok is. Ők is ugyanazokkal a kritériumokkal rendelkezzenek, és jobban átlássák a helyzetet, illetve tervezhetővé váljon minden. Ezen kívül szeretném azt is hangsúlyozni, hogy a delegált rendelet esetében a bizottság megpróbált a növényvédelmi rendelet kapcsán is tiszta helyzetet teremteni. Ugye a múlt héten történt ezzel kapcsolatban a szavazás. Nos, ami a tartalmukat illeti, ez a két javaslat azonos, mert a bizottság úgy gondolja, hogy a növényvédelmi szerek esetében nem lenne értelme annak, hogy különböző kritériumokat lehessen alkalmazni az endokrin disruptorok kapcsán, ezért a delegált jogi aktus teljes mértékben összecseng a rendelettel, amelyet a peszticidekre adtunk ki. Én szerintem nagyon fontos azt látni, hogy miután kicsit más a jogi háttér, ezért a az emberi egészségre gyakorolt hatást vizsgáljuk az egyik oldalon, és emellett bizonyos feltételek mellett ugyan kicsit rugalmasan kezeltük a helyzetet rugalmasabban, mint a peszticidekre vonatkoztatva. A kritériumok a mi véleményünk szerint sokkal kiforrottabbak, mint a átmeneti kritériumok voltak, hiszen azok nem feleltek meg a feladatnak. És fontos lenne, hogy az endokrin diszruptorokat külön csoportként definiáljuk. A lehető leggyorsabban meg kell ezt tenni, és én azt gondolom, hogy a jelenlegi helyzethez képest így sokkal jobb lépéseket tudnánk tenni, mind az emberi egészség, mind a környezet állapotának javításáért. definíciók és olyan alapelvek vezéreltek bennünket, amelyek tudományos szempontból a WHO definícióinak is megfelelnek. Az ismert és a tudományos feltételek vagy tudományok, a, tudományos kutatások alapján annak minősülő endokrin diszruptorokra vonatkoztatjuk ezt. Tehát itt fontos a védelmi szint, és ez gyakorlatilag a COP rendelettel azonos, amelynek ugye az a célja, hogy a mutagén rákkeltő vagy reproduktív szempontból negatív hatású anyagokkal azonos legyen a kezelése ezeknek. Tehát itt megint csak ezt hangsúlyoznám, a COP rendelethez hasonlóan jártunk el. Ezen kívül azt is figyelembe kell venni, hogy nagyon nehéz bizonyítani az ok-okozatokat, ezért a mi javaslatunk az tulajdonképpen még inkább védi az emberi egészséget, mint a WHO-ban megfogalmazott okokozati összefüggés rendszerben. Fontos hogy adatokra támaszkodva járjunk el minden egyes anyag tekintetében, és noha a delegált jogi aktusban nem szerepel ez szó szerint, de mégiscsak a rendeletben foglaltak és eh, ahogyan korábban is elmondtam, a bizonyítással kapcsolatos megközelítések eh, kell, hogy eh, érvényre jussanak az egyes anyagokkal kapcsolatban. Már említettem az előkészítés során is, hogy a javaslatunk vagy az aktív anyagokra, vagy a kóformulákra vonatkozik, Ennek pedig nagyon sok, ez pedig nagyon sok vitát kavart, mert bizonyos szakértők csak az aktív anyagokra kívánták ezt vonatkoztatni, már pedig ez nincs így, mert a kóformulák esetében is feljogosítva érezzük magunkat arra, hogy ezt megtegyük. Persze logikus lenne, hogy a kritériumot normákat csak az aktív formulákra lehessen alkalmazni. Ugyanakkor a kitettségi formulák nagyjából azonosak a kettő esetében. Ezt szerettem volna elmondani a bevezetőként, és természetesen, hogyha vannak kérdések, akkor azokra nagyon szívesen megpróbálok válaszolni. Köszönöm szépen, most pedig kérdéseket lehet feltenni. Kérem jelezzék, akik hozzá kívánnak szólni. Grosztett asszony. Merci beaucoup. Köszönöm szépen. Nous être donné. Euh, je fais partie de ceux... Én azok közé tartozom, akik a múlt héten kisebbségben voltunk, szerintem nem jó, hogy megszavaztuk ezt a jelentést. Most viszont felmerül bennem az a kérdés, hogy akkor a tagállamok mégis mit tesznek, hiszen tudjuk azt, hogy milyen nehéz a helyzet, és nagyon különbözőek az álláspontok is a tagállamok között. Alapvetően mindenki azt csinál, amit akar, úgy tűnik. Márpedig ez szerintem semmiképpen sem jó. A GMO-k esetében így eljárni nem vezet semmire. Nos, hát át kellene gondolni azt, hogy mit lehet tenni, el lehet-e képzelni azt, hogy végre sikerül majd egy egységes álláspontot kialakítani EU szinten a GMO-k tekintetében, vagy pedig még az örökké valóságig várni kell erre. Thank you, Cher, and uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm szépen az Európai Bizottságnak az előadást. Egy egyszerű kérdésem van. Vajon a delegált joga, jogi aktus hogyan befolyásolja a biocid termékek hétköznapi polgároknak való értékesítését, azokra a termékekre gondolok, amelyek endokrin diszruptorokat tartalmaznak, és hogyha a delegált jogi aktus hatályba lép, akkor továbbra érvényben marad a tilalom, hiszen a delegált jogi aktus csak a nem cél organizmusokra vonatkozik. Világos, egyetemű választ várok a bizottságtól. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő lépésekre szeretnék rákérdezni. Az Európai Bizottságtól többször is és több szinten is azt hallottam, hogy további lépéseket kívánnak tenni a múlt heti szavazást követően. De hát gondolom, hogy most újra átgondolják a helyzetüket. Csak annyit mondanék, hogy aggaszt a késedelem, abban, hogy figyelembe vegyék a legfrissebb tudományos eredményeket. Nagyon aggaszt ez, mert és ez befolyásolta azt is, ahogyan a múlt héten szavaztam. Téves pozitív és téves negatív eredmények fognak születni, és gondolom ezt senki sem szeretné. A kérdésem tehát az, hogy az Európai Bizottság hogyan kíván horizontális, tudományos alapú kritériumokat kidolgozni, Van-e valamilyen terve a bizottságnak a problémák orvoslására, mire számíthatunk önöktől? Köszönöm szépen, Dali asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm az Európai Bizottságnak az elmondottakat. Mindannyian tudjuk, hogy a parlament nagyon határozott véleményt fogalmazott meg a bizottság álláspontjával kapcsolatosan. Határozottan elutasítottuk az Európai Bizottság kísérletét, hogy derogációkat vezessen be, olyan derogációkat, amelyek egyáltalán nem felelnek meg a szabályozás hat, hatájának. A kérdésem a következő. Mihez kezd az Európai Bizottság a biocéd javaslattal, különös tekintettel arra, hogy súlyos ellentmondások alakulhatnak ki a szabályok és a kritériumok között, a biocéd anyagok és a peszticidekre vonatkozó szabályok és kritériumok miatt, és hogyan kívánja a tudományosan megalapozott horizontális kritériumokat megalapozni, kialakítani az Európai Bizottság, és hogyan kívánja meghatározni az endokrin diszruptor, diszruptorok fogalmát a polgárok védelme érdekében. Továbbra is súlyos gondok vannak a delegált jogi aktus tervezetével kapcsolatosan a biocidok tárgyában, ami a bizonyítás terhét illeti például. A javaslat azt állítja, hogy egy anyag mindaddig nem számít endokrin diszruptornak, amíg nincsenek az anyagra vonatkozó konkrét adatok a, a negatív hatásokat illetően. Érdekel, hogy az Európai Bizottság milyen megközelítést kíván alkalmazni a jövőben, és milyen alapon alkalmazza megközelítését. Köszönöm, Házenkámpa asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. A múlt héten Strasbourgban szavaztunk a növényvédőszerekre vonatkozó kritériumokról. Az Európai Parlament világossá tette, hogy nem fog meghátrálni az ipari lobby előtt, és hogy a bizottságban születő, zárt ajtók mögött születő döntéseket most már nem fogadjuk el. Most azonban az endokrin diszruptorok esetében ugyanezt látjuk. Teljesen érthetetlen az, ami történik. Szerintem ez egyébként csak azért van így, mert az Európai Bizottság ezt megengedheti magának. Az egészségügyi világszervezet és különböző fogyasztóvédelmi szervezetek mind-mind a vészharangokat kongatják, mert a kritériumok nem elég szigorúak. Az Európai Parlament is világos jelzést ad, mindeközben az Európai Bizottság olyan javaslatot nyújt be, amely lehetővé teszi, hogy ismét mindenütt használják, alkalmazzák az endokrin diszruptorokat. Köszönöm szépen, elnök asszony. François Rostet kollégám már az előbb kifejtette, hogy nem értünk egyet az ellenzéki véleménnyel, mert <clears throat> egy tökéletlen jogalkotás is jobb, mint egy, egy jogalkotás hiány az endokrin disruptorok vonatkozásában. És engem aggaszt az emberi egészség védelmének sérülése, amennyiben semmilyen szabály nem véd minket <clears throat> a jövőben. Úgyhogy szeretném tudni a bizottság részéről, hogy az következő közeljövőben, egy-két-három éven belül mit kíván tenni, mit kíván letenni az asztalra új javaslat formájában, ami elfogadható lesz, és ami a emberi egészséget védi. Ezzel lezárom a felszólalók listáját, és várom a bizottság reakcióját Berend úr név szerint, aki ezt <clears throat> megfogalmazhatja. Köszönöm a kérdéseket, felvetéseket. Grosztet asszony kérdésére válaszolnék először a tagállami helyzetre vonatkozóan. A tanácsnak az a döntése volt, hogy hát most dőlezel, hogy nem fogja ellenezni a delegált jogi aktust, a biocid termékek rendelet kapcsán, tehát lesz úgynevezett objection azzal szemben, hogy a bizottság által javasolt delegáltaktus végül is megszülessen. Ami a, a javasolt kritériumok várható hatását és a 19-es cikk 3D pontját illeti, ami a piaci termékekről szól, és köztük az endokrin disruptor hatásúakról. Nos, erre közvetlen módon válaszolhatok, közvetlen volt a kérdés is. Szerintem az motiválta a kérdést, ami múlt héten is vitát okozott, hogy az endokrin endokrin disruptorok környezeti hatása vonatkozásában nagyon ö, kis csoportja az úgynevezett non-target szervezeteknek érintett. Az anyagoknak a várt, a célzott hatása az, amiről beszélünk, és ezek toxicitás szempontjából sokkal jobbak, mint az előzők. Ugyanakkor, minthogy ez a 19.3D a BPR rendeletben nem specifikusan mondja ki, hogy célszervezetekről vagy nem célszervezetekről van szó, ezért úgy kell értenünk azt, hogy minden anyag ide tartozik, aminek endokrin disruptor hatása lehet. És attól függ, függetlenül, hogy cél vagy nem cél szervezetről van szó. Az úgynevezett non-target szervezetek vonatkozásában, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy ez teljes körűen hat rájuk is, és az ilyen termékeket nem lehet árusítani. Görling asszony és mások kérdése az volt, hogy mik a szándékolt következő lépéseink. Hát mindez attól is függ egy kicsit, hogy most önöknél mi történik a delegált aktusokkal, aktussal. Először meg kell várnunk hogy mi történik, mielőtt bármi mellett elkötelezhetnénk magunkat, és új javaslatokat kell megalkotni, ezeket meghallgatni. Azzal egyetértünk, ahogy önök közül is többen mondták, hogy koherens kritériumokra van szükség, és egységes kritériumokra. A jövőben mindenképpen ez a helyzet az, amit el szeretnénk érni. Szélesebb értelemben a bizottság már korábban is megmondta, hogy egy új stratégiát fogunk megfogalmazni az endokrin disruptorokkal kapcsolatban, de ez még csak előkészülőben van, és gyűjtötjük a kritériumokat. A növényvédőszerek is érintettek. Abban is egyetértünk Görling asszonynal, hogy az interim ideiglenes kritériumok akár a biocidikre, vagy biocidokra, vagy növényvédőkre szerekre vonatkozik, elavultak, és ezeket új kritériumokkal kell helyettesíteni, amint lehetséges, és ahogy Dali és hát nekem kollégák is mondták, én értelemben talán tényleg nem jó a mi javaslatunk, hiszen túl mondják önök, hogy túl sok bizonyítékot, ö, érvelést kér. Szerintünk ez azonban ö, ez nem túlzó, ez a követelés. Minden más hasonló hatásolnyaggal kapcsolatban ennyit szoktunk kérni. Nem kell mindig az adott hatóanyagra specifikus adatokat felsorokoztatni, tehát az, hogy ezek a kritériumok túlzóak, szerintünk nem megalapozott. Persze csak a kritériumok alkalmazása után fogjuk látni, hogy ez tényleg így van vagy sem. De ezért vezettük be a jelentést tételi kötelezettséget, ami legkésőbb 7 éven belül, de amennyiben bármelyik kétel merül fel, bármikor felvethető. Szerintünk, amit javaslunk, teljesen összhangban van azzal, amit más kockázatok kapcsán megszoktunk fogalmazni, és igenis a legmagasabb szintű egészségvédelmet képes. Még adok időt a kérdésekre, mert amúgy van időnk rövid kérdést. Köszönöm szépen, ez az ön számára van ez a kérdés. Szeretném megköszönni a bizottságnak a kérdésemre való világos választ, a tiltással kapcsolatban és azzal kapcsolatban, hogy ez meg is marad. Én azt szeretném kérni öntől, elnöktől, hogy ezt írásban kérje egy levél formájában is a bizottságtól, hogy ugyanezt ismételjék meg írásban, ami ma itt elhangzott szóban. Ez az én kérésem önhöz, elnök asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm. Leírtuk. Köszönjük a bizottságnak, és köszönjük a bizottságnak és a kollégáknak, és holnap reggel találkozunk 9 órakor.